L'ordine del giorno reca... A napi rend szerint szavazunk, egyszerűsített eljárás szerint a Rivellini jelentésről 2009-es mentesítés számvevőszék. Szavazunk tehát a jelentésről. Név szerint fogunk szavazni megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. hanno votato ehm, tres, ehm, a, la relazione è approvata. Complimenti al relatore. A jelentést elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik. Kérem, eljárási pont, ügyrendi pont, tessék. nem működik a szavazógépem, csak ennyit szerettem volna mondani, de itt vagyunk, jelen vagyunk. Rendben van, figyelembe veszük, ezt mondja az elnök Rivelini jelentés, Európai Ombudsman, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést, gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik újabb Rivellini jelentés következik. Az Európai Adatvédelmi Biztosról megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik Stavrakakis jelentés. az ügynökségek ellenőrzé, teljesítménye, pénzgazdálkodás és ellenőrzése. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik egy újabb Stavrakakis jelentés, Európai Rendőrakadémia, népszerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Egy újabb Stavrakakis jelentés következik. Az Európai Unió szerveinek fordító központja név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. a jelentést elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik egy újabb Stavrakakis jelentés, Európai Szakképzésfejlesztési Központ. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. További Stavrakakis jelentés következik. Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Újabb Stavrakakis jelentés következik, Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Újabb Stavrakakis jelentés következik. Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk a jelentést. Stavrakakis jelentés, Európai Vegyipari Ügynökség, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Újabb Stavrakakis jelentés következik, Európai Környezetvédelmi Ügynökség. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Stavrakakis jelentést, Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Következik Stavrakakis jelentés Európai Kábítószer és Kábítószer Függőségi Megfigyelő Központ. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Stavrakakis jelentése, Európai Tengerbiztonsági Ügynökség. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik ez Tevrekelkis jelentés, Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. Következik a Stavrakakis jelentés, Európai Vasúti Ügynökség. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az Európai Képzési Alapítvány, Ez Stavrakakis jelentés. Megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következő Stavrakakis jelentés, Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Stavrakakis jelentés, Euratom ellátási ügynökség. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Stavrakakis jelentés, Európai Alapítvány az élet és munkakörülmények javításáért. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Stavrakakis jelentés az Eurojustról 2009 évi mentesítés. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik uh, Frontex ről szóló jelentés, Stavrakakis jelentés, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik Stavrakákis jelentés Európai GNSS ellenőrzési hatóság. Megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Következik Stavrakakis jelentés, közös Artemis közös vállalkozás, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Jóvá hagytuk, elfogadtuk. Stavrakakis jelentés, Clean Sky közös vállalkozás, tiszta égbolt közös vállalkozás. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Stavrakakis jelentés, közös vállalkozás, az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló közös technológiai kezdeményezés. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Következik Stavrakakis jelentés, Cezár közös vállalkozás. Megnyitom a szavazást, név szerint lezárom a szavazást. Ezzel elfogadtuk, ezzel elfogadtuk elfogadtunk számos mentesítési jelentést, gratulálunk a jelentéstevőknek. Most következik a napirend szerint az egyszerűsített eljárás szerint a rapkai jelentéstől szóló szavazás a parlamenti Luigi de Magistris parlamenti mentemi jogának fenntartására irányuló kérelem. Szilvesztris úr szeretne hozzászólni, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony. Csak tisztázni szerettem volna valamit. Azt szerettem volna tudni, hogy ez automatikus eljárás, vagy pedig de Magistris úr külön kérésére bevezetett eljárás, ez a szavazás. Ugye a mentelmi jogokról van szó, az eljárást be kell tartani, és nem szeretnénk, hogyha bizonyos szempontokból megpróbálnak ebből kibújni, úgyhogy ezt szeretném kérdezni, hogy ő kérte-e a mentelmi jogának felmentését, vagy felfüggesztését, vagy nem. Elnök, azt kértem, azt kérdezte ön, hogy Justice úr kérte a mentelmi jogának fel, felfüggesztését, vagy nem, vagy automatikus eljárásról van ez szó. Most ezt szeretném megtudni, elnök úr, elnök asszony. Elnök, de Magisztris hát úr kérte a mentemi jogának fenn ezt a szavazást, úgyhogy nem automatikus eljárásról van szó, a jelentésről szavazunk, tehát kérem, ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk a jelentést. Következik a rabkai jelentés a Bruno és parlamenti mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem. Van-e hozzászólás? Tessék. Elnök asszony, csak két percben szeretnék hozzászólni. Nincs vita, nincs szavazatmagyarázat, ami ezért mégiscsak furcsa az ilyen eljárások során. Miről van itt szó? Politikai vélemény nyilvánításról van szó, amelyet üldöztek. Eddig két objektív kritérium merült fel, megszakítja az elnök a hozzászólót. Szavaznunk kell, szavaznunk kell, Golnis úr, önnek már jó, volt ideje a véleményét elmondani a kérdésből. Nem, nem volt erre időm, nem volt erre lehetőségem, mondja Golnis úr. Tisztelt képviselő, mondja az elnök, már tegnap megtette ezt, tegnap erről már nyilatkozott. Most sajnos az ügyrend szerint nem tudok időt adni önnek. Ki van mellette? Szavazunk. Ki van mellette? Szavazunk a jelentésről. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Ezzel elfogadtuk a jelentést. Rapkei sulla... Rapkai jelentés. Golnis úr parlamenti mentemi jogának felfüggesztésére jön a kérelem mellette. Nem kaphat. Most mondjuk mellene. Elfogadtuk. Volete un controllo? Sì? Szeretnének ellenőrzést elektronikusat? Nem. Rendben van, akkor folytatjuk. Most pedig a napi renden. Renden elektronikus szavazás, Golnis képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére megnyitom a szavazást. La votazione chiusa. Lezárom a szavazást. Rendben elfogadtuk a kérelmet, kérelemről szóló jelentést. Most pedig az Arsenis jelentés a Prespa Park védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló megállapodás. Mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most pedig Fraga Esztevez jelentés. A kikötő szerinti államoknak a jogellenes nem bejelentett és szabályozatlan halázat megelőzésére mellette, ellene, tartózkodását fogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig McCarthy jelentés, az adósok vagyontársainak befagyasztása és közététele határokon átnyúló ügyekben. A raportőrje szó. Röviden, nem volt lehetőségem bemutatni jelentésemet, nem volt tudnék vita. Ezért köszönöm a többi frakcióban működő kollégámnak, hogy támogatták az ajánlásaimat. Szeretném az Európai Bizottságot is, meg a tanácsot is tájékoztatni, hogy ez a parlament kampányának a kezdete, melynek célja, hogy a csalás áldozatain állampolgárokat megvédjük új módszerekkel az ilyen vagyontárgyak lefogyasztás, befogyasztás ilyen szempontból kritikus fontosságú, hiszen a csalók jelenleg elmenekülnek, miközben a csalások elszenvedői azok, akik meg kell fizessék ennek az árát. Ezek az Európai Bizottságot, hogy olyan jogokat és javaslatokat dolgozzon ki, amely révén az igazság érvényesül, és visszakapják az állampolgárok, akár a csalások áldozatai és jogaikat. Grazie, procediamo al voto. Rendben, akkor most szavazunk. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy minősített többségre van szükség mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig fel kell olvasnom egy üzenetet Buzák elnök úrtól. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ma Bogdán Berezevics a lengyel parlament tagját és a Szeimász nak a tagját, illetve Vitvin urat, az ukrán testületnek az elnökét tudjuk itt üdvözölni, ma ülést tartanak az Európai Parlamentben. Ez egy külön ülése a parlamentek közötti küldöttségeknek, és ez a